Kollégák, megnyitom az ülést. Inizio con un annuncio, ieri il presidente ha annunciato. És tegnap az elnök a 166-os 166-es cikk első bekezdése alapján, az eljárási szabályzat alapján bejelentette az AFKO indítványait, ezzel kapcsolatban senkinek nincsen megjegyzése, akkor tehát ezt elfogadnak tekintjük. Van még egy elnöki bejelentésem.